Monsieur le médiateur de l'Union européenne. Tisztelt Európai Ombudsman úr, tisztelt képviselők, parlamenti képviselő, hatóságok, európai hatóságok, köszönjük ezt a fontos meghallgatást itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban. Stász urat szeretném kimenteni, aki szakbizottságunk első alelnöke. Nos, ezt a meghallgatást Gressle asszony, jelentéstevő asszony javaslatára tűztük programra, neki azonnal meg is fogom adni a szót. Ombudsman úrnak köszönetet mondok, amiért elfogadta meghívásunkat. Szükségünk van erre információkra az ön részéről, az európai adminisztráció és a polgárok közötti közvetítését illetően. Tehát nagy figyelemmel hallgatjuk majd véleményét valamennyi témáról, amelyek az, az rossz adminisztratív működések bejelentésével kapcsolatosak a tisztviselők védelmével, továbbá a fegyelmi eljárásokkal, tehát valamennyi témával, amelyekkel Gressle asszony foglalkozik. Szeretném ödvözölni Jean urat is. Tisztelt Uram, örülök, hogy szakértő ügyvédként ellátogatott hozzánk, és szintén pontos információkkal szolgál erről a témáról, hiszen az a lényeg itt, hogy védeni kell ezeket a tisztviselőket, ugyanakkor be kell jelenteni a szabálytalanságokat, amelyek felmerülhetnek az adminisztrációban, intézményeinknél. Végezetül szeretnék köszönetet mondani Van Kerem aki ki fogja fejteni véleményét. Ő a fegyelmi eljárások osztályát vezeti a főigazgatóságban, az Emberi Erőforrás főigazgatóságnál. Érdekes lesz megismer, megismerni véleményét. Most pedig jelentéstevőnket Inge Gresslét szólítom. Ah oui, euh, donc elle, elle conclura, elle conclura. Majd uh, zárszót fog mondani meghallgatásunk végén és vitánk végén. Ombudsman úr, öné a szó. Merci beaucoup, Monsieur Audi, pour uh, Köszönöm szépen, Ódi úr, köszönöm szépen, hogy meghívott, köszönöm szépen, hogy ilyen kedves fogadtatásban részesít. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a Kokobuban, és szeretnék köszönetet mondani Kreszla asszonynak is eh, a meghívásért, és ő arra kért, hogy folytassunk eszmecserét nem csak a visszaélések nyilvánosságra hozataláról, a whistleblowingról, amelyet nehéz angolra fordítani, mondja az előadó, magyarra is nehéz fordítani, és a fegyelmi eljárásokról az uniós intézményeknél. Szeretnék köszönetet mondani eh, a Kokobunak, hogy meghívtak a mai, eh, mai kis konferenciára. Eszmecserét folytatunk a visszaélések nyilvánosságra hozataláról és a fegyelmi eljárásokról. Ahogy már tájékoztattam erről a e, jelentéstevőt, Kreszle asszonyt, e, az én hozzászólásaim nem csak a staff regulations-re vonatkoznak, hanem az eh, OLAF, eh, a csalás elleni hivatal munkáját eh, meghatározó szabályokra is két dologra koncentráltam. Az első kérdés az az, hogy hogyan lehet az etikus magatartást támogatni, és a nem etikus magatartást pedig ellehetetleníteni a tisztviselők körében. A második kérdés pedig az, hogy hogyan lehet megosztani az OLAF és a senior menedzserek közötti feladatokat, felelősségeket. Az én hozzászólásom tehát a munka munkamegosztásra is koncentrál. Hadd mondjam el, hogy ma a mai előadásomban nem lesznek részletes javaslatok. A problémákat meg fogom nevezni, és meg, meg fogom mondani, hogy milyen célokra van szükség a reformokkal itt most még túl korai lenne azonban konkrét jogi rendelkezésekre vonatkozó konkrét megfogalmazásokat javasolni. Az én megjegyzéseim nem, nem átfogó tanulmány, nem alkotnak átfogó tanulmányt a szükséges reformokkal kapcsolatban. Azonban szeretnék az Olaf szerepével kapcsolatban egy alapvető kérdésre kitérni. Az Olaf 12 évvel ezelőtt jött létre, mégpedig akkor, amikor a Santer Bizottság megbukott. A független szakértők független szakértők bizottsága, amely a csalásokkal, a szabálytalanságokkal foglalkozott, ez hozta létre. 1073 per 99-es az OLAF szabályozás, és az OLAF-nak lehetőséget ad arra, hogy külső vizsgálatokat folytasson, helyszíni vizsgálatokat és ellenőrzéseket a tagállamokban. A rendelet emellett az Olafnak lehetővé teszi azt, hogy belső vizsgálatokat folytasson az Európai Uniós intézményekben, szervekben, hivatalokban és ügynökségekben. Ez az, az Olaf munkájának a belső aspektussal foglalkoztat bennünket ma. Nagyon fontos világosá tenni, hogy az Olaf hat, kompetenciája arra, hogy belső szabá, vizsgálatokat folytasson le, ez nem csak az OLAF rendeletből adódik. A rendelet minden intézménytől azt várja el, hogy fogadjon el egy döntést, amely lehetővé teszi az Olaf belső ellenőrzéseit. Egy modell határozatot, határozat szerepel az intézményközi megállapodásban. Ez az határozat abból indul ki, hogy az OLAF megvizsgálhat esetleges csalásokat, korrupciót, illegális tevékenységet, de fegyelmi eljáráshoz vezető szabálytalanságokat is. Egyébként egy nagyon átfogó rendelkezést fogalmaztam meg, úgyhogy hadd olvassam fel, hogy hogy szól ez. És most idézek. Az olyan bizonyít, a bizonyítás, amely azt fel, amelynek nyomán azt lehet eh, feltételezni, hogy csalásra, korrupcióra vagy más illegális tevékenységre került sor, amely árt az európai közösségeknek, vagy nagyon komoly helyzet eh, merül fel eh, azzal fog, kapcsolatban, hogy valaki a szakmai kötelességeinek nem felel meg. Ez mind oda vezethet, hogy az európai közösség tisztviselői nem felelnek meg a kötelezettségeiknek. 2004-ben egy egyszerűbb és szélesebb körű rendelet vagy rendelkezés került felvételre a Staff Regulations-be a 86-os cikk, cikken belül. Ez a cikk lehetővé teszi az OLAF számára, vagy a kinevező hivatal számára, hogy adminisztratív vizsgálatokat indítson, hogyha bármiféle szabálytalanságra bukkannak, amelyet egy tisztviselő követett el. Az Olaf jogalapja, többszörös jogalapja kétszeresen homályossá teszi a munkáját. Az első homályosság az az, hogy az Olafot csalás elleni hivatalnak nevezik, Azonban az OLAF rendelkezés sokkal szélesebb körül, vagy rendelet sokkal szélesebb körül, ez szabálytalanságokra terjed ki. A második homályosság pedig az, hogy más jogi szövegek, köztük a staff regulations is, azt, mm, azt tartja szem előtt, hogy az Olafnak van kompetenciára arra, hogy ez e, esetleges szabálytalanságot, helytelen magatartást megvizsgálja az európai intézmények között. Még akkor is, hogyha ezeknek nincsen hatásuk az Európai Unió pénzügyi érdekeire. Ez a második homályosság az, ami nagyon káros lehet, hiszen ez zavarhoz vezethet. Ezt részleteiben ki fogom fejteni, azonban előtte szeretnék a, szeretnék a visszaélések nyilvánosságra hozataláról beszélni. A staff regulations ugye nem tartalmazza ezt a fogalmat, de a 22A és a 22B cikkek gyakorlatilag ezt takarják. Két dologra térnek ki. Először is meghatározzák, hogy melyek azok a feltételek, amelyek mellett a nyilvánosságra hozót védelem illeti meg az, az intézmény szemben, szembe, amelyben dolgoznak a második dolog pedig, amire itt utalnak a, utal ez a cikk, a 22-es ácikkre gondolok, egy, ez egy kötelezettséget ró a, a tisztviselőkre, hogy megfújják, megkongassák a vészharangokat. A 22-es arra kötelezi a tisztviselőket, hogy a csalás, korrupció, illegális tevékenység bejelentsék. A, a tisztviselők megfelelhetnek ennek a kötelezettségnek azzal, hogy, hogy tájékoztatják a felettesüket, vagy az Olafhoz fordulnak. Az első esetben az informált személynek azonnal az Olafhoz kell fordulnia. Ezek a rendelkezések bizonyos megfigyelést tesznek szükségessé. Először is nem világos ezeknek a, a precíz alkalmazási köre. A 21A pontra gondolok. Ez a cikk olyan ügyekre vonatkozik, amikor is a tisztviselő olyan utasításokat kap, amelyeket szabálytalannak ítél, vagy pedig komoly nehézségeket vet fel. Az etikai ügyek is felmerülhetnek bizonyos esetekben. Másodszor ezek a rendelkezések nem terhelik felelősséggel az illetékes intézmény menedzsmentjét. Az egyetlen feladat, amit itt elvárnak tőlük, hogy az Olafot informálják, hogyha komolynak ítélik meg a helyzetet. Azt gondolom, hogy ez nem e, kielégítő megközelítés, sem gyakorlatban, sem elméletben. Gyakorlatban említettem már az Olaf szerepére vonatkozó homályosságokat nem teljesen világos, legalábbis számomra, hogy az Olaf a feladatát belső vizsgálatnak tekinti-e az esetleges helytelen magatartással kapcsolatban, amelyek, amely helytelen magatartás az Európai Unió pénzügyi érdekeidre nincsen hátrányos hatással. Ezért a jelenlegi jogi rendelkezések zavart kelthetnek azzal kapcsolatban, hogy az Olafnak mit kell tennie azokban az esetekben, amikor az pénzügyi érdekek nem forognak kockán. E, ez a kockázat, ez a 22-es A cikk, Separation 22-es A cikkének megfogalmazása miatt még inkább homályos, és Emellett elvben a legmagasabb szintű etikai sztenderdek elterjesztése az Európai Uniós intézmények, intézményekben, és ez nem etikus magatartás megelőzése, ez a vezetők és a felső vezetésnek a feladata valakinek azt mondani nekik, hogy valaki más feladata az, hogy a komoly ügyekkel foglalkozzon, ez demotiváló. Nos, a jelenlegi jogi keret problémáira térnék ki. És el fogom mondani, hogy milyen célokat kell, hogy kövessen az Európai Uniós jogalkotó. Először is a Staff Regulation világosan meg kell, hogy magyarázza azt, hogy az intézmények, főleg pedig azoknak a vezetői, a felelősek a legmagasabb szintű etikai sztenderdek betartásáért. Ennek a felelősségnek a része az, hogy hogy bátorítsák a szabálytalanságok bejelentését, és megfelelően reagáljanak ezekre. A szakmai helytelen magatartás definíciója elemz, elemzésre szorul. Ahogy már elmondtam, a 21A cikk ben felmerülő esetek is ide tartoznak. Ez azt jelenti, amikor, hogy egy, amikor egy tisztviselő olyan, intéz, olyan utasításokat kap, amikor, amelyekről azt gondolja, hogy ezek szabálytalanok vagy nehézségekbe sodorják. Az intézmények felelősségére kell koncentrálni, és a vezetők felelősségére. Én szerintem ez a jelenlegi visszaélések nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályok kiegyensúlyozásához vezetne. Nos, ezek a rendelkezések azt a kötelességet róják a tisztviselőkre, hogy jelentsék a visszaéléseket. Azonban nem, nem bátorítják arra az intézményeket, hogy a belső nyilvánosságra hozatalt úgy tekintsék, mint ami, az, mint ami segíti a vezetők őket abban, hogy az etikai sztenderdek betartásával kapcsolatos felelősségüktől megszabaduljanak. Ez azonban csak ront a helyzeten. A megfelelő megközelítés az az, hogy a panaszt újra úgy tekintsenek a vezetők, mint lehetőségre, amelynek köszönhetően valakinek a tevékenységét, munkáját elemezni lehet, és, és korrigálni lehet, hogyha az nem felel meg a szabályoknak. Ami az Olaf szerepét illeti, hogy nagyon fontos, hogy a jogszabályalkotó világosan határozza meg, és egyszerű nyelvezettel az Olaf kompetenciáját. A feladatunk az az, hogy hogy segítsük az intézmények, segítsünk az intézményeknek a felelősségük teljesítésében. A csalás, korrupció és más szabálytalanságok nyilvánosságra hozatalát így kell szabályozni. Egyértelmű, hogy a belső vizsgálatokat az Olafnak mindig le kell folytatni, amikor eh, ezeknek a tárgya az ő hatáskörébe tartozik. Nem minden eh, szabálytalanság eh, vonatkozik ezekre az ügyekre, azonban nagyon fontos, hogy az intézmények képesek legyenek, rá, képes legyenek arra, hogy a saját adminisztratív vizsgálataikat lefolytassák. A jelenlegi jogi keret nem teszi lehetővé az OLAF és más intézmények közötti konzultációt. Emellett nem teszi lehetővé azt, hogy egy intézmény technikai segítséget kérjen az OLAF-tól a belső, inté- belső vizsgálatainak kerében. Ezeket a hézakokat fel kell vetni. Az Európai Bizottság jelenlegi javaslat, amely az OLAF rendelet módosításra vonatkozik, még ronthat a helyzeten, ugyanis azt tervezi, hogy egysége, hogy egy unilaterális döntést hozzon az Olaf arra vonatkozóan, hogy belső vizsgálatot folytat vagy nem. Ha úgy dönt, hogy igen, akkor az érintett intézményt megakadályozná abban, hogy a saját én vizsgálatát lefolytassa ugyan ezen a tényállás alapján, és, és le kell, hogy zárja a már megkezdett vizsgálatát. Ez azonban oda vezetne, hogy az intézmény semmiféle fegyelmi lépést nem ö, eszközölhetne, addig, míg az OLAF vizsgálata le nem zárul. Valamikor ez lenne a jó ö, megoldás, akkor például, amikor csalás vagy korrupció gyanúja merül fel. Más esetekben azonban ö, gyorsabban lefolytathatja le, az érintett intézmény az intézkedést. Főleg, hogyha az OLAF ebben segít kivéve a csalás és korrupció esetében. Nem gondolom, hogy a, ezeket az ügyeket kivéve nem gondolom, hogy az Olaf unilaterális döntése lenne a megfelelő eljárás. Más esetekben jobb lenne, hogyha konzultációra és megegyezésre kerülne sor az Olaf és az érintett intézmény között. Hogyha nem sikerül megegyezni, akkor az Olaf véleménye kell, hogy érvényes legyen Végül pedig a 25-ös cikkre szeretnék kitérni a Staff Regulations 9 mellékletére, vagyis egy olyan helyzetre, amikor is amikor egy tisztviselő ellen eljárás indult, ugyanazon tényállás alapján. A 25-ös cikk az angol verzióban azt mondja, hogy fegyelmi eljárásokban csak akkor lehet végső döntést hozni, hogyha hogyha megszületett a végső ítélet az ügyben eljáró bíróság részéről. Azt gondolom, hogy két dolgot kell ezzel kapcsolatban még meggondolni. Először is az Staff Regulations angol változatában úgy tűnik, hogy a 25-ös cikk akkor kezdődik meg, akkor érvényes, amikor egy bíróság elé visznek egy ügyet, és akkor szűnik meg érvényesnek lenni, amikor megszületik a bírósági ítélet. Mások azt mondják, Más nyelvi verziók azt mondják, hogy akkor kezdődik ennek a cikknek az érvényessége, amikor a bűnügyi eljárás megkezdődik, és csak akkor van vége, amikor megszűnik és, és amikor akkor végződik, amikor a fejlebbezési eljárás minden lehetőségét kimerítették. Másodszor fölmerül még egy probléma a különböző nyelvi verziók között. Az angol változat acts-ről beszél, a francia változat pedig factsről, vagyis tényekről. Azt gondolom, hogy ezeket meg lehetne oldani, ezeket a, meg kellene oldani ezeket a problémákat a rendelet újrafogalmazásával. Végeredményben szeretném meg, szeretnék megosztani egy gondolatot önökkel. Ez egy függőben lévő gondolat, és, és sokat kell még erről beszélni, mielőtt jogszabályalkotásra kerülhet sor ezzel kapcsolatban. Már megemlítettem, hogy az Olaf milyen körülmények között jött létre. Azt gondolom, hogy ugyan ezek a körülmények oda vezettek, hogy az Európai Bizottsággal és általában az európai intézményekkel szemben közelégedetlenség és bizalmatlanság alakult ki. Én azt gondolom, hogy az Olaf kezdetektől fogva a belső szerepével kapcsolatban túl nagy terhet kapott. Az Olafnak hatékony választ kellene adnia elvileg minden olyan ügyre, amelyeket a whistleblowerek felmer, felvethetnek. Ez talán megmagyarázhatja, hogy a 22b eh, cikk eh, rendelkezései, amely az eh, információk nyilvánosságra hozatalát illetik, miért nem, miért vannak még ilyen félkész állapotban. Az ombudsman esetében a whistleblower bejelentéseit panasznak tekintjük, azonban a 22B-ben említett más személyek nem tudom, hogy hogyan kezelik azt az információt, amit a whistleblower whistleblower-ektől kapnak. Az Olaf kompetenciáit világosabban kell meghatározni, és a 22B cikket pedig élettel kell megtölteni. Előfordulhat például, illetve elfogadhatnak egy rendelkezést például a ez, azzal, azzal kapcsolatban, hogy az említett személyek konzultáljanak egymással, oszták meg az információkat. Az Európai Bizottság már um, fontos lépéseket tette, etikai um, korrespondensek um, megnevezését javasolja, és ezzel kapcsolatos képzési programokat szívesen segítek ennek kidolgozásában. Ces acclamations, monsieur le médiateur, montrent. Nos, ez a taps azt mutatja, ombudsman úr, hogy nagy érdeklődéssel hallgattuk beszámolóját, és meg is kezdődhet a vita. Jean-Noël Louis, ügyvéd úr, megadom ennek a szót, hogy bemutassa szakértő ügyvédként kialakított véleményét. Köszönöm szépen, ombudsman úr, egy olyan terminust használt, amelyet én megfelelőnek tartok, amely összefoglalja azokat az érzelmeket és nehézségeket, amelyekkel egy ügyvéd szembesül, amikor az Olaffal kerül szembe egy kliense, kliensét segítvén. Ön az ambiguitás, kétértelműség terminust használta. Egy példa hogy megmagyarázom, hogy mi is történik az első pillanatban, egy meghallgatás első pillanatában, amikor egy szemét az Olaf meghallgat. A személy azonosság tisztázása után felolvassák a személy, az érintett személy jogait, és jelzik neki, hogy ö, joga van arra, hogy ö, ne ö, kelljen magát bűnösnek vallani. Nos, ez minden tagállam bűnügyi jogában szerepel. Például a tagállamok számos tagállamban az ö, vádlottaknak joga van ahhoz is, hogy hazudjon. Ez mindenféleképpen joga. És aztán tovább folytatják a jogok felsorolását, elmondják, hogy joga van minden EU hivatalos nyelven kifejezni magát. Pontosítják, hogy a vizsgálatot egy, pont, egy adott nyelven, franciául vagy angolul folytatják. Tehát, hogyha a saját nyelvét akarná beszélni, illetve a szlovént vagy a máltait, ez hatalmas problémákat jelentene, és mindenki számára gondot okozna. Még akkor is, hogyha a behívóban a beívó szövegében az szerepel, hogy a vizsgálatot ezen az adott nyelven ö, folytatják le, és önnek van joga egy más nyelven is kérni ennek a vizsgálatnak a lefolytatását, mindenki tudja, hogy ez problémát jelent tehát a vizsgálat egy adott nyelven zajlik, és ugyanakkor azt mondják, hogy önnek joga van egy másik nyelvet kérni, akkor ez természetesen problémákat jelent a gyakorlatban, és ez szintén egy kétértelműség. És aztán miután kifejtették, hogy nem kell magát vádolnia, azt mondják, hogy egy döntést alkalmaznak, amelyet az Olaf hozott létre, azaz kötelesség az érintett személynek, hogy együttműködjön lojálisan az Olaffal. Ez szintén kétértelműség, és azt hiszem, hogy ez az alapjog hibája is, hiszen ez már annak a természetében rejlik, amit az Olaf tesz, hiszen mit is tesz az Olaf? Egy közigazgatási vizsgálatot folytat le. Tehát itt belső vizsgálatról beszélünk most, a személyzet egyik tagja érintett. A személyzeti szabályzat alkalmazásával egy tisztviselő vagy egy szerződéses alkalmazott olyan kötelessége rendelkezik, hogy lojális legyen az intézmény felé. Ezen kívül köteles arra, hogy a méltóságot is tiszteletben tartsa, tehát valamennyi tisztviselő vagy szerződéses alkalmazott, aki hazudik az intézménnyel szemben, Nos, kötelességmulasztást követel, amelyet súlyosan szankcionálhatnak, hiszen itt hiányzik a szükséges bizalom az adminisztráció, az intézmény és a személyzet érintett tagja között. Ez megint csak kétértelműség. És rendkívül zavaró ez, mert még akkor is, hogyha felkészítettük a klienst, kifejtve neki ezeket az elemek, őket. Nyilvánvaló, hogy amikor egy Olaf tisztviselő azt mondja, hogy nem köteles önmagát vádolni, nem köteles válaszolni valamennyi kérdésre, ez nem felel meg a valóságnak, magának a valóságnak. Kétértelmű ez miért is? Mert ezen a héten voltam egy Olaf meghallgatáson, és annak ellenére, már elmondtam itt a szakbizottság előtt öt évvel ezelőtt, még mindig a vizsgálók egyike bíróként lépett fel, bíróként mutatták be, egy tagállami bíróként, és ez a tény az egész egyszerűen elfogadhatatlan. Hiszen nem bíróval állok szemben egy ilyen helyzetben, hanem egy tisztviselővel, vagy egy Olaf szerződéses alkalmazottal. Tehát ő nem tagállami nemzeti bíróként lép ott fel. Itt semmiféle ördögi elem nincsen, de azt hiszem, hogy ami szörnyű, az az, hogy az Olaf tag, aki a vizsgálatot vezeti, még mindig nem értette meg, hogy amikor az Olaf, illetve az Európai Unió személyzetének tagjává válik, akkor abban a pillanatban, hogy már nem minősül bírónak talán a tagállam szempontjából még mindig az, de amikor az Olaf tisztviselői körébe lép be, akkor egy olyan minőséget nyer ezáltal, amely feljebb való, és ezen a jogcímen folytatja le a vizsgálatot. És amikor azt mondják, hogy itt egy bíróról van szó, akkor itt becsapják azt a szemét, akinek a meghallgatása folyik. Ez megint csak kétértelműség, méghozzá súlyos kétértelműség, ami valóban problémákat vet fel számomra ügyvédként. Kétértelműség ez azért is, mert azt mondták nekünk ezen az administratív vizsgálaton, hogy ez egy administratív vizsgálat, de ennek a vizsgálatnak az lehet a következmény részről, hogy átadják ezt a nemzeti ö, igazságszolgáltatási hatóságoknak, amelyek dönthetnek arról, hogy nem folytatnak le igazságügyi eljárást, ezt a dossziét azonnal a bíróság elé viszik, aki érdemi döntést hoz, az Olaf jelentése alapján. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez legális, de ez egy másik probléma, mert rá számomra leges belga szempontból egy, az igazságszolgáltatási hatóságnak kell lefolytatni egy ilyen ügyben a vizsgálatot. Ez megint csak egy komoly kétértelműség, és nem tudjuk, hogy hova is tartunk egy ilyen esetben. Azt hiszem, hogy ezek az elemek rendkívül súlyosak, mert felvetik a jogbiztonság kérdését, ami lényegi elem egy demokratikus társadalomban. Számomra ez még nem minden. Tudjuk, hogy itt egy adminisztratív vizsgálatban vagyunk, aki ennek az érintettje, annak joga van ahhoz, hogy az adminisztratív dosszióhoz hozzáférjen, legkésőbb a lezárás pillanatában. Hogyha a bírósági eljárásról van szó, akkor joga van a dossziéhoz való hozzáféréshez, még azelőtt, hogy ez az ügy a bíró elé kerülne. Itt viszont nincsen hozzáférés az Olaf dossziéjához, soha. Az egyetlen pillanat, amikor hozzáférhet, ez vagy az, amikor a dossziét a Nemzeti Bírósághoz küldik meg, vagy az idokhoz, amely majd mit fog továbbítani, azt, amit az Olaf számára továbbítani akart. De ügyvédként nincs semmiféle lehetőségem arra, hogy az egész dossziéhoz hozzáférjek az összes dokumentumhoz, amelyeket az Olaf használt. És gyakran nagyon hosszú vizsgálatok zajlanak, és nagy tisztelettel viseltetem a legtöbb vizsgálói iránt. Gyakran két-három ügyvéd is kell, hogy ezekkel foglalkozzon, de semmiféle érintetnek nincs soha hozzáférése ezekhez az anyagokhoz. Itt a védelemhez való jog sérül, ez, és a jogbiztonság alapvető elve is sérül és itt automatikusan egy olyan elemhez érkeztünk, amely számomra rendkívül súlyos, és az pedig az a vizsgálat problémája, hogy miért is nem fejeződnek be soha ezek a vizsgálatok. Az első ok az az, hogy nincsen nincs meg az Olaf tisztviselőinek minden eszközük arra, hogy korrektan lefolytassanak egy ilyen eljárást. Az Olaf vizsgálók 5000 ügyel dolgoznak, nem egyel, kettővel, amelyeket elosztanak egymás között. Ez az Olaf szervezete szempontjából elviselhetetlen egy tiszt, illetve elviselhetetlen azon tisztviselő szemére, aki a vizsgáltárgyát képezi számomra is illetve az intézmény számára is, amelynek egy olyan tisztviselővel kell dolgoznia, aki bizonytalan körülmények között dolgozik, és aki más problémákkal foglalkozik, nem pedig a szakmai feladatokkal, amelyekkel foglalkoznia kellene, ez elfogadhatatlan. Az Olafnak mi is vannak problémái, miért is? Nos, ezek a komoly problémák azért állnak fenn, mert amikor egy meghallgatás lezajlik, akkor két vizsgáló van jelen, akik gyakran olyan nyelven dolgoznak, amely nem az anyanyelvük, akiknek meg kell hallgatniuk egy szemét. A válaszok a kérdésekre gyakran nagyon hosszúak, összetettek, ezeket össze kell foglalni annak érdekében, hogy használni lehessen őket egy jegyzőkönyvben tehát ezeket össze kell foglalni egy olyan nyelven, amely nem az adott személyek főnyelve, ez szintén egy nagyon nehéz dolog, és ezen túlmenően, amikor az alapvizsgálók nem rendelkeznek asszisztenssel vagy titkárral annak érdekében, hogy az elhangzott nyilatkozatokat legépelje ez a titkár vagy asszisztens, akkor nekik nem csupán hallgatniuk kell, megfigyelniük és összefoglalniuk, hanem még írógéppel is kell dolgozniuk mindeközben. Le kell írniuk tehát írógéppel azokat a nyilatkozatokat, amik elhangzottak. Hát ez egyszerre készített nevetésre és sírásra, hiszen én ügyvéd vagyok, és azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, hogy egy vizsgálatot ne korrekt módon folytassanak le. De amikor valaki elemi nehézségekkel néz szembe, amikor azzal foglalkozik, hogy ne kövessen el helyesírási hibákat egy olyan nyelven, ami nem az anyanyelve, és ezzel foglalkozik, ez, erre irányul a figyelme, akkor nincs ö, ideje arra, hogy ö, annak az emberek a szemébe nézzen, akit éppen kihallgat, és kiszedje belőle az igazságot. Tehát nem lehet úgy lefolytatni egy vizsgálatot, hogyha valakinek az idejét arra kell ö, áldoznia, hogy olyan ö, feladatokat lásson el, amelyek nem a vizsgált lényegéhez tartoznak. Hiszen az igazságot a szemek mélyén lehet megtalálni, nem pedig a képernyővel szemben. Aztán garantálni tudom önöknek, hogy több ízben is ügyvédként olyan hülyeségeket hallhattam, olyan hazugságokat, hogy tényleg égnek állt a hajam, és elég lett volna elég lett volna egy kis mozdulattal kiszedni az igazságot a, a, a meghallgatott személyből, azonnal megfordult volna minden, mert ott csak arra a kérdésre kellett, lett volna szükség, ami egyszerűen kihúzza az igazságot a kihallgatott szeméből. De az összes előre elkészített kérdések között ez a kérdés nem volt ott, és éppen ezért az egész vizsgálat kudarcot vallott emiatt, és ez tényleg sajnálatos és nagyon súlyos is a vizsgálat, és az unió pénzügyi érdekei védelme szempontjából egyaránt még akkor is, hogyha ügyvéd, ügyvéd vagyok, és azért vagyok ott, hogy, hogy védjem a kliensemet, akkor sem lehet elfeledkezni arról, hogy az ügyvéd szerepe, amikor segítséget nyújt egy kliensnek, az, hogy a védelem jogát tiszteletben tartsák. Nem nem az a feladata, hogy bármit is a kliens szájába adjon, csak tanácsokat kell neki adni, és a jogait kell védenie és sajnálatos, amikor ügyvédként az az érzésünk, hogy az vizsgát nem azért nem vezet eredményre, mert a vizsgáló rossz, hanem mert a vizsgálónak nincsenek meg azok az eszközei, amelyek lehetővé tennék a vizsgát korrekt lefolytatását. A következménye mindennek az, hogy ezek a vizsgátok soha nem érnek véget. Egy vizsgálat alkalmával volt 8 meghallgatás, 55 óráig tartott ez, egy közbülső szintű személy tisztviselő esetében, és a vizsgáló nem volt kompetens, teljes mértékben nem volt kompetens, nem ismerte a vizsgálat lényegét, amikor megkapta a dosszét két évet, fordított arra, hogy ezt tanulmányozza. Azt gondolta, hogy ezt a projektet nem kellett volna szubvencionálni, a más pedig azt mondta, hogy nem is olvasta el a, a projektet, mert a szerepe az volt csupán, hogy egy véleményt adjon a projekttel kapcsolatban. A hatályos rendelkezéseknek megfelelően. Mindezen késlekedés következménye első ízben az, hogy két személy elhalálozott, a kulcs figura, aki tájékoztatást tudott volna nyújtani, ezzel az egész vizsgálat véget ért. Hogyha megfelelő időben cselekedtek volna, hiszen az Olaf nagyon hamar értesült a tényekről, és még meghallgathatta volna ezeket a személyeket, akkor nagyon gyorsabb be lehetett volna végezni a vizsgálatot. Másodszorban nagyon nagy szubvenciókról volt szó, amelyeket a tisztviselő egységek kezelt, tehát a tisztviselő átkerült egy másik egységhez, ahol már nem volt pénzügyi felelőssége, és ez eh, sajnálatos az unió szempontjából, hiszen ez egy brilliáns tisztviselő volt, és kompetens, és ezzel az unió veszített egy olyan tisztviselőt, aki képes lett volna ezt a témakört helyesen kezelni. Nos, ezzel a dosszével kapcsolatosan ezt 2004-ben nyitották meg, 2008-tól kezdve már egyre idegesebb lettem, mert még mindig nem jutottunk a végére. A véletlen okán természetesen névtelen levélről volt szó, és itt beszéltünk a whistleblowerekről az Olaf irányában, és a névtelen bejelentésekről. Nos, véletlenül azonosítani tudtuk, a borítékon az írást, a kézírást, amelyet beküldött ez a tisztviselő az érintett főigazgató ügyében, és elhangzott, hogy itt egy belső leszámolásról is szó lehet, rágalmazásról gyakorlatilag. Ennek ellenére folytatták a vizsgálatot az egységvezető, az érintett tisztviselő ellen. Azonosítottuk tehát a boríték szerzőjét, az Olaf és a vizsgálók úgy vélték, hogy itt grafológiai szakvéleményre van szükség, 95 egész valamennyi százalékkal a két kézírást azonosították. Az Olaf azt mondta, hogy nem akarja meghallgatni az azonosított kézírás szerzőjét, írtam, négy hónappal később megkérdeztem, hogy hol tart a vizsgálat, azt mondták, hogy minden rendben van, jól zajlik a vizsgálat. Már 2009 áprilisában tartottunk, tehát öt évvel a tények bekövetkezte után, és aztán újra feldühöttem ezen év kezdetén, és azt válaszolták nekem, hogy elnézést, de a ö, vizsgálata ö, lassan lezárult, és aztán archiválták mégpedig folytatás, bármiféle folytatás nélkül. Az Olaf elfelejtette erről értesíteni az érintett tisztviselőt, hát ennek semmiféle jelentősége nincs számukra, és az idok esetében pedig azt értesít, arról értesítették, hogy nem, nincs értelme vizsgált megindításának. Az ide, idok nem is folytatott vizsgálatot, visszaküldte az Olafnak ezt a dossziét, amely úgy döntött, hogy véglegesen lezárja ezt az ügyet, és másod, másodízben elfelejtette erről értesíteni az érintett tisztviselőt. A tudomásunkkal elfelejtette az érintett főigazgatóságot is értesíteni arról, hogy ebből a dossziéban igazából semmi nem volt. De ami a leginkább dühít, az az, hogy tegyük fel, hogy valóban lettek volna olyan tények, amelyek büntetőjeljást vannak maguk után 2004-ben. 2002-2003-ban követték el ezeket a tényeket, 2011-ben zárták le az ügyet, hogyha átadták volna a nemzeti tagállami hatóságoknak, akkor már az elévülés lépett volna érvénybe. Ez elfogadhatatlan az unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából, tehát az eljárás hossza, az alap eljárás hossza, ami egyrésztről abból ered, hogy hiányoznak az eszközök, másrésztről a kompetenciák a vizsgálók részéről, ez szerintem elfogadhatatlan. Van még egy dolog, ami számomra nehezen elfogadható, ami először is az Olaf, egy olyan ügyben, amely egy Olaf sajtókonferencián hangzott el, egy dossziéval kapcsolatban, ahol fennállt az a gyanú, hogy korrupciós hálózat van az intézmények szolgálatain belül. Mindenkit tájékoztattak erről, pontosan be lehetett lőni azon személyek kategóriáit, akik célkeresztbe kerültek, 2004-ben indították meg a vizsgálatot, 2011-ben zárták le. Egy nemzeti eljárás zajlik az érintett társaságok ellen, tehát a személyzettel kapcsolatban folytatták le ezt a vizsgálatot. Számos szemét meghallgattak, és nem kezdtek el 9 személy ellen semmiféle eljárást a 16-ból, és 6 másik személy esetében tényleg zavarban vagyok, mert 7 év után átadni a dossziékat az idókhoz, miután megnyitották a vizsgálatot. Ebben a levélben az szerepel, hogy noha nincs semmiféle szándékosság, mi úgy véljük, hogy bizonyos kötelesség mulasztásokat fel lehet róni ezen személyek terhére. Hogyha nincsen szándékos elem, akkor az Olaf mit is tesz, hogyan tud felróni e, ilyen tényeket, és hogyan tudja mindezt átadni az idoknak. De ami még inkább elfogadhatatlan, az, hogy önöknek vannak olyan tisztviselőik, akik az önök tisztviselői emberi lények. Extrêmement réduite akiknek akik a terror körülményei között élnek, hiszen soha életükben nem volt dolguk a bírósággal, és ezen hosszadalmas vizsgálatok az Olaf részéről elpusztítják az emberi lényeket egyrésztről, másrésztről pedig megsemmisítik a személyzetet, hiszen a személyzet nem képes máshogyan dolgozni, egyszerűen elvesztik illúzióikat, visszavonulnak, egyszerű oknál fogva, hogyha én ügyvédként fogadok egy klienst, akkor csak egy dolgot mondok neki, vissza kell vonulnia, el kell távolodnia ettől a dologtól. tehát az az elkötelezettség, ami az Unióval szemben fennállt, már soha nem lesz a régi, és én ezt drámainak tartom. És hogyha valaki eltávolodik az intézményektől belsőleg, akkor ez ennek a következménye. Nos, az Olaf illet, Olafot illetően lényegi azt hiszem, hogy az előévülési szabályokat létre kell hozni a belső vizsgálatok esetében, hiszen elfogadhatatlan, hogy az Olaf bármiféle vizsgálatot megnyithat ne, bármilyen témával kapcsolatban. Ahogy önök mondták, elfogadhatatlan, hogy az OLAF administratív vizsgálatot vezet, amely az idok illetékességi körébe tartozik. Hiszen nincsen, amikor nincsen világos veszély a pénzügyi érdekek tekintetében. Az Olaf lezárt a vizsgálatát, és akkor mindenképpen átadja ezt az idoknak, amely administratív vizsgálatot indít, hiszen kötelessége ez a fegyelmi szavázat értelmében. Másodszorban pedig, ami az idokot illeti, és azt hiszem, hogy elengedhetetlen, a személyzeti szabályzat és a 9-es melléklet megreformálása. Számomra tehát elfogadhatatlan, hogy olyan tények, amelyek bizonyos esetekhez kapcsolódnak. Itt van például a legmeglepőbb példa, 22 évre nyúltak vissza az adott tények, voltak nyilatkozatok, dokumentumok, amelyeket készítettek, és 22 évre nyúltak vissza mindezek. Az a probléma ezzel, hogy a jog nyilvánvalóan nem egy statikus dolog. A jog fejlődött, nem csupán szövegekben, hanem alkalmazásában és értelmezésében is. Nyilvánvaló, hogy ugyanaz a szöveg gyakran, hiszen egy széles közösségben vagyunk, három fő székhelyünk van, tehát egy azonos adott szöveget nem ugyanazon a módon értelmeznek Brüsszelben, Luxemburgban vagy akár Strasbourgban. A reform kezdetekkor a parlamentnek elég, ér, elég eltérő értelmezése volt bizonyos megreformált cikkeket illetően a bizottsághoz képest például. 22 év elteltével viszont nem lehet bizonyossággal tudni, hogy milyen is volt valójában az a hely, ahol ezeket a tényeket elkövették, és mi is történik. Megvan még másrésztről a jogbiztonság problémája. Azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogy az elévülést rögzítsük valamennyi kötelességmulasztás esetében, amelyeket fel lehet rúlni a tisztviselőknek, azt hiszem, hogy ez egy olyan elem, olyan elem amely valamennyi tagállamban megtalálható. Másrésztről bármilyen Olaf vizsgálatról van szó, vagy idak vizsgálatról, vagy fegyelmi eljárásról, nem lehet ezeket úgy lefolytatni, hogyha nincsen értelme ezeknek, mégpedig az intézmények pénzügyi érdekeinek védelme az Olaf esetében, vagy ami az idokat illeti, egy fegyelmi eljárás keretében a legtöbb esetben. A fegyelmi eljárást nem aznak az örömért hozzák létre, hogy egy tisztviselőt szankcionáljanak. Egy tagállami bíró által való elítélés, a börtön, büntetés, ez nem, nem egy öröm, hogy egy szemét elítéljünk, hanem ennek kell legyen egy értelme. Tehát egy fegyelmi szankciónak kell, hogy legyen értelme egy demokratikus rendszerben. Nem azon kötelesség mulasztás miatt szankcionálnak egy szemét, amit elkövetett, és ez helyes. Következésképpen nyilvánvaló, hogy attól kezdve, hogyha régi tényekről beszélünk, hosszú idő telt el azóta, amikor a tisztviselők már adott esetben kaptak is büntetést. Nos, mindezen tényeket mindenféleképpen számításba kell venni azelőtt, mielőtt szankciót szabnánk ki. Az, ami leginkább sokkal, és azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogy a lehetséges szankciók fegyvertárában, az fegyelmi eljárások keretében be kell vezetni két elemet, amelyek megtalálhatóak a nemzeti jogban, amelyek egy a felfüggesztés, azaz, hogyha egy szankciót kihirdetnek, de úgy döntenek arról, hogy a szankció ne kerüljön alkalmazásra csak egy adott határidőn belül egy-két-három öt év múlva, hogyha nincs visszaes, visszaesés, és hogyha nincs visszaesés, akkor mindenki nyer ezzel, és ez lehetővé teszi azt is, hogy néha súlyosabb szankciókat kelljen alkalmazni, vagy lehessen alkalmazni. És a második dolog, ami még fontosabb számomra, az az, hogyha vannak különleges körülmények, amelyek lehetővé teszik azt megmagyarázni, hogy hogyan kerülhetett sor egy adott kötelességmulasztásra, és miért, és tekintetbe véve az időt, illetve ezeket a különleges körülményeket, egy szankció kihirdetése, kiszabása túlságosan súlyos lenne, akkor mit lehet csinálni egy ilyen esetben? Ki lehet mondani a szankció kihirdetésének felfüggesztését, tehát elismerjük, hogy a tények fennállnak, de megfelelőségi okok miatt ebben a szakaszban még nem szabjuk ki a szankciót, egy adott határidőn belül döntünk, amelyet a hatóság kiszab. Hogyha nincs újabb kötelességmulasztás, akkor mindez eltűnik, ha viszont van egy újabb kötelességmulasztás, akkor újra elkezdünk foglalkozni a dosszióval, dossziéval, és a tények összességéről hozunk döntést. Ez sok esetben lehetővé tette a tisztviselő felelősségére való, felelősségérzetére való hatást, azon kötességmulasztásokat illetően, amelyeket elkövetett, kapott egy utolsó esélyt, és azt is tudta, hogy a legkisebb kötelességmulasztásnál nagyon radikális szankciókat fognak rá kiszabni. Tehát ez a felfüggesztés. Ezek olyan döntések, amelyek nagyon hatékonyak annak érdekében, hogy a tisztviselők munkáját megőrizzük, hogy bizalmat ébresszünk benne, hogy megmutassuk, hogy az intézmény elfogadja azt, hogy bizalmat adjon neki, de tudja, hogy vannak kötelességmulasztások, és hogyha újabbakat követne el, akkor rendkívül súlyos szankciók várnak rá. Azt hiszem, hogy ezt kell tenni a személyzeti szabályzat reformja szempontjából, mind az Olafot, mind az idokot illetően. Ez számomra humánusabbá tenni az eljárásokat, ugyanakkor megőrizni a közösségi érdeket, és itt van annak a lehetősége, hogy megértessük, hogy egyszer igen, de az ügyet még nem zártuk le, és hogyha a jövőben még egyszer megtörténik, akkor mindenféleképpen felelnie kell ezen súlyos tények miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen, 20 percünk maradt. Azt javaslom, hogy a jelentéstevőnk mondja el véleményét, és aztán kezdjük meg a vitát az igazgatóasszony jelenléte mellett. Köszönöm, nagyon izgalmas előadásokat hallottunk. Ez volt az első parlamenti meghallgatás erről a témáról, a személyek helyzetéről, és ezt tovább kell vinnünk. András asszony ö, már egyszer tartott egy meghallgatást a whistleblowingról, és önök mindketten hátulról kezdték, hogy ha van whistleblower, akkor mi, mi történik vele. És azok alapján, amit vannak, elmondtak, mindenkit lebeszélnek arról, hogy whistleblowing-gal foglalkozzon. Na, hát nagyszerű, ami a papíron megvan, és ez semmit sem ér, mert minden dolgozó tudja, hogy mi lesz vele, hogyha él ezzel a lehetőséggel. És itt a teremben is ülnek olyanok, akik ezt megpróbálták, és úgy meghurcoltattak, hogy, hogy megértem őket, hogyha nem akarják ezt újra megpróbálni. Ajdok az Aidok szervezet igazgatóját szerettem volna még egyszer megkérdezni. És az ombudsman úr is elmondta, meg Louis úr is elmondta, hogy az ajdok vagy Idok rá lehetne bízni a fegyelmi részt. De a bizottság csak 40%-át adja az EU alkalmazottaknak, és mi van a többi 60%-kal, akik más intézményeknél dolgoznak, és ahol nincsen ájdok. Tehát az ájdoknak az alaphoz hasonlóan intézményközivé kellene válnia, hogyha ezt akarjuk tőle elvárni, és maguk a whistleblowerek, eh, hogy hogy végez, védekezhetnek legjobban. Nos, tudják, hogy nincsen erre vonatkozó eljárás. A whistleblowerekre eh, vonatkozó paragrafusokat soha nem értelmezték, bontották le magukra vonatkozóan. Tehát nincs ismeretünk arról, hogy ezt hogyan értelmezik, sőt, szerintem nem is akarták sohasem értelmezni. Tehát mit ajánlanak most nekünk? Maradjon ez így? Maradhat ez így, vagy meg kell változtatni. Eljárásokat teremtünk, és utólag megmagyarázzuk, hogy hogy kell, a vissza, vagy mi lesz a whistleblower vagy pedig azt mondják, hogy ezt meg kell változtatni, akkor viszont szeretnénk tudni, hogy milyen irányban. Azt javaslom, hogy a képviselőknek adjuk meg a lehetőséget, hogy elmondják a véleményüket, és utána adjuk lehetőséget a válaszadásra, mert már nem nagyon van időnk, 15 percünk van. Pinks kollégának adom meg a szót. Dank u wel, eh, <clears throat> meneer de voorzitter. Ik zal... Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul fogok beszélni. Ezzel is szeretnék világosságot teremteni. Hét és fél évig dolgoztam magam is a bizottságnál, az utolsó két és fél évet Kallász úr kabinettjében, aki még most is biztos. Nagyon kellemes munka volt ez, de ebben a kabinetben nekem volt egy sajátos feladatom meg kellett akadályoznom, hogy bárki whistleblower re váljon. Ö, ahogy ezt itt hallottuk is. Ö, nem egyik napról a másikra lesz valaki whistleblower, bizalmas munkatársból kibeszélő, hanem ez sok lépésen keresztül valósul meg, akiknek nagyon jó szándékaik vannak, és alulbecsülik először a bürokrácia erejét, velük szemben, és partnereket keresnek ahhoz, hogy jó szándékaikat megvalósítsák. Gyakran ezek nem is súlyos csalások, kisebb esetek, de valóban jó szándékúan indul a whistleblower általában. Ha egy ilyen ember megkapja megfelelő védelmet, akkor hát jelentkezhet a főnökénél, de a főnökeit gyakran nem érdekli az, amit ő mond, és akkor elmennek az Olafhoz, akkor viszont végtelen eljárás következik, ahogy Louis úr is leírta ezt. Tehát súlyosnak kell lenni az esetnek ahhoz, hogy érdemes legyen az Olafhoz fordulni, vagy egyáltalán ahhoz is, hogy whistleblower-ra váljon az ember, mert túl sok a következménye van ennek ahhoz képest, hogy az ügy, amelyben fellépnek, milyen súlyú. kirekesztik, utána izolálják, lehetetlené teszik a munkáját, semlegesítik, kizárják a folyamatokból, akiről ez kiderül. És ha diktatúrában élnék, akkor ki is végeznék. Itt Európában ez még nem divat, de de sok apró eset van, ahol leveleket írnak az emberek, és akkor lehet azt látni, hogy, hogy hova tart az ügy, és ezekkel az emberekkel le kell ülni, kávét kell velük inni, meg kell hallgatni, hogy mi a bajuk, és meg kell próbálni a helyzetet megoldani, még mielőtt belőlük whistleblower-ekkel válnának. Ez mindenkinek az érdekét szolgálja, a whistleblower is, mert ugyan van papíron védettségük, de ha az eljárás végén nem ítélik el azt, akit beköptek, akkor, akkor mit ért az ő tevékenységük? Sokkal jobban megjárják, mint az, akivel szemben felléptek. Senki nem akarja őket alkalmazni, egyik főigazgatóságról a másikra vándorolnak, és végül aztán a folyosón végzik. Ezt én megéltem, láttam ilyen embereket, és láttam azt, hogy milyen, e- mennyi emberi szenvedés se járt az, hogyha valaki megmerte mondani a bajt, a rosszat. És az az ideál, amit Európáról esetleg korábban kialakítottak magukban, teljesen elpárolgott időközben az ő tudatukból. Gressler vaak tekortkomingen, asszonynak igaza van, hogy komolyabb védelmet kell biztosítani nekik, akik csak kisebb csalásos vagy visszaéléses eseteket tárnak föl, azoknak is kell valamilyen státuszt adni, akik olyan ügyekben szólalnak föl, amelyek nem az egész rendszert érintik. És ezért fontos az, hogy a jogállásról szóló vita a praktikus következményekkel is foglalkozzon. Ezt lehet mereven jogi szempontból is nézni, de szerintem inkább emberi gyakorlati szempontból kell nézni, hogy azok az emberek, akik látják, hogy valami nem jól működik, megkapják a formális védelmet, hogyha ezt szóvá teszik. Ja, danke schön. Köszönöm a szót. Én is voltam már kétszer whistleblower életemben, először diákként, Európa második legnagyobb építőipari szervezetével, a Strabaggal kellett felvennem a harcot. Magyarországra ö, küldtek ö, kenőpénzeket, elkezdtük a folyamatot, magán detektíveket is felbéreltünk, aztán megfenyegettek minket, megpróbáltak minket is, megpróbáltak megvesztegetni nem volt semmilyen védelmünk, a második alkalommal pedig nem régiben éltem meg hasonlót. Sajnos saját volt főnökkömmel ö, keveredtem bajba, most ö, már a gyanú ö, ö, tehát már pénzeket sikasztott el állítólag, és ö, ö, már eljárás folyik ellene, és ö, megértem én is, hogyha a korrupcióval szemben fel akarunk lépni, akkor a whistleblowereket meg kell védeni. És jelenleg az intézményeknél nincsen kielégítő whistleblower védelem, de remélem, hogy a reform hoz majd valamit. Ez a ö, jogalásról szóló jogalkotás az egyetlen és nagy esélyünk arra, hogy valamit tegyünk a 22A, 22B reformja révén. Ez nagyon sürgős dolog, mert ha ez nem történik meg, akkor a következő tíz évben sem változik a helyzet. Az utóbbi tíz évben történt ö, némi előrelépés, ez két tanulmányban merült ki az előrelépés. Ö, a PricewaterhouseCooper a legfrissebb, ezt is érdemes lenne itt közösen megvitatni. Ha önök olvasták, akkor erről különösen érdekelne a véleményük. Második véleményem, még kérdésem az ombudsman úrhoz pedig az, hogy önhöz is eljutottak whistleblower esetek. Hány ilyen esetről tud, hogyan kezeli ezeket, és tud a sikertörténeteket felmutatni. Harmadsorban, ugyancsak az ombudsmanhoz intézem a kérdésemet. Itt a bizottságunkban itt van Guido Strack úr, akinek az esetét bizonyára ön is ismeri. Tény, amennyire én tudom, hogy azok a tartalmi érdemi felvetéseket, amelyeket ő megfogalmazott, egyetlen egy EU intézmény fel sem dolgozta még eddig, mindegyiket csak ilyen belső igazgatási szinten kezelgették. Önök szerint rendesen bántak az intézmények? és végül pedig, ha az Olaf leállít egy whistleblower esetet, és mi van akkor, hogyha whistleblower úgy érzi, hogy ez igazságtalan? Akkor van ennek neki még bármilyen jogi eszköze kezében, hogy az ügy lezárásával szemben fellépjen, és az Olaf, illetve az Olaf igazgatója ö, ö, milyen intézkedésekkel számolhat ilyen esetben. És lenne még egy kérdésem mindkettőjükhöz. Guido Strack részletes a 22-22-ával b kapcsolatos reformjavaslatokat fogalmazott meg. Ha ezeket önök ismerik, érdekelne az önök vélemény ezzel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Igen, köszönöm. Van még egyéb hozzászólás? Én is szeretnék föltenni egy kérdést. Ugye beszélünk a az, um, staff regulationsről. Ezek uh, megpróbálják védeni a tisztviselőket, az intézmények uh, és a hierarchiával szemben, azonban általánosságban uh, teljes védelmet nem nyújt. Mi, hogyan lehet megoldani ezt a problémát, Eh, hiszen nagy, sokkal szélesebb körű csalások, horizontális, több intézményen át nyúló csalás ügyek is felmerülhetnek. Eh, kérdezem, hogy nem lehetne-e az összes tagállamban egy összehasonlítást végezni? Az én hazámban vannak olyan cikkek, azt hiszem a bűnügyi törvénykönyv 40-es cikke írja azt, hogy a tisztviselő kötelessége minden eh, szabálytalanságot eh, felvetni. Van-e valami ehhez hasonló itt eh, európai szinten, és hogyan lehet az egyes tagállamokban ezt összehasonlítani? Kérdezem az igazgatóasszonyt, hogy szeretne reagálni az itt elhangzottakra. Kérdést nem kapott, csak kérdezem, hogy egyáltalán szeretne-e bármilyen nyilatkozatot tenni. Nem tudtam, hogy szabad kérdéseket föltenni, és hogy nem csak a két elülő úrnak. Nyilván nagyon érdekelne. A bizottságnak van néhány el- el- előzetes javaslata a, a státuszról kapcsolatban, személyi státuszról kapcsolatban, és ezen belül a whistleblowerekkel kapcsolatban érdekelne, hogy a bizottságnak mi a véleménye. Igen, azt gondolják önök is, hogy meg kell reformálni a 22 átbét. Úgy gondolják-e, hogy most ezeket meg kell és lehet reformálni? Tehát, hogy így gondolkodnak-e? És ugyanaz a kérdés érdekelne önöktől is a válasz rá, hogy ismerje ezt az említett Price Waterhouse jelentést, és ennek mi a véleménye erről. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszöntöm a képviselő hölgyeket és urakat. Karen Williamsnek hívnak. Én vagyok a kivizsgálási és fegyelmi hivatal vezetője a bizottságnál és örülök, hogy meghívtak erre a vitára. És azt kérdezik tőlem, hogy a 22AB cikkeket meg kell -e és lehetne -e gyorsan reformálni. Szerintem inkább arra van, lenne szükség, hogy ezeket interpretáljuk, mégpedig kommunikációval beszéljünk róluk, értelmezzük őket, és szükség lenne egy egyetlen dokumentumra, amelyet minden dolgozó ismerhetne, amelyben minden aspektusa a whistleblowing tevékenységnek le van írva, hogy milyennek a tevékenységnek az értelme, Ugye a korrupció és a csalás ellen, a súlyos esetek ellen való fellépés ez, nem mindenre vonatkozik, és melyek azok a szereplők, akik a whistleblowing kapcsán védelmet igényelnek, hogyan kell őket leg, lehetőleg hatékonyabban megvédeni. Ezt meg kéne magyarázni egy önálló dokumentumban, amit minden dolgozó ismerhetne, és akkor látnánk a teljes képet. A whistleblowing az nagyon sok minden intézkedést maga alá, vagy sok minden tartozhat ehhez a kategóriához. A csalások, korrupciós esetek felderítésére más helyzetekben is van lehetőség, más szabályok alkalmazandók ilyenkor. Ezeket összhangba kell hozni egymással, és ki kell alakítani mechanizmusokat és iránymutatásokat, valamennyi dolgozó által érthetőeket, hogyha valamit jelentenek, akkor ezt kinek kell lehet jelenteniük, és hogyan és tudniuk kell, hogy részletesen, hogy milyen védelemben részesülhetnek. Kérdezi, hogy ismerem-e a tanulmányt. Igen, elolvastuk a tanulmányt, és köszönöm a bizottságnak, hogy ezt elvégeztette. A bizottság bízta meg a Waterhouse coopers t eh, ennek a megírásával, és ebben jó néhány, jó hasznos megalapítás és tanács olvasható, amelyeket be tudunk építeni a saját eljárásrendszerünkbe, a saját kommunikációnkon belül. És ha lenne, és elkészülne ez az új do- egységes dokumentum, amelyről beszéltem, amelyben akár ennek az eredményei is benne vannak, akkor a dolgozók látnák, hogy az általános szabályokon túl a whistleblowingot kiemelten kezeljük, és kiemelt védelmet kívánunk adni a whistleblowereknek, mert ez csalás és korrupció felderítését segítheti. A bizottság ezért azon van, hogy a whistleblowerek védelme javuljon. Amennyire csak lehet, megvédjük őket de nehéz definiálni egyelőre azt, hogy mikor válik valaki whistleblower-ré. Sokkal világosabb lenne, ezért mondom ezt az alapnak is, hogy szükség lenne egy ilyen egységes dokumentumra. Ha még megengedik, hogy két, egy-két az ombudsman által említett dologra reflektáljak, igen, akkor ezt megtenném. Egyetértek az ombudsmannal abban, hogy a legfontosabb az, hogy a legmagasabb etikai normák alapján működjenek a vezetők, és a vezetői feladatot, mint etikailag is kötő feladatot tekintsék. Jártam egy másik, több DJ-nél az utóbbi időben, és igyekszem pont a vezetők figyelmét felhívni arra, hogy az ő dolguk is az, hogy beszéljenek a dolgozókkal, elmondják nekik, hogy mit tesz az IDOC, és a bizottság más ügyekkel foglalkozó szervezetei, hogy ők is megértsék, tehát a vezetők, hogy ők is felelősek a saját dolgozóikért, és a dolgozók is felelősek az egész cégért. Tehát mindenkinek van felelőssége. Ami az alapot illeti, jelenleg éppen beszélünk az alaf rendelet reformjáról, önök ma délelőtt erről tárgyaltak, ha jól tudom. Ez a rendelet ugye a pénzügyi érdekek védelméből indul ki, ez a jogalap, ja? és ha feladatmegosztás történik az Olaf és az IDOC között, a vizsgálati eljárásokban, akkor valóban meg kell jobban beszélnünk, hogy mikor, hogyan, milyen szempontok alapján melyikőjük felelős. Van már egy, egy de minimis mm, politikánk, hogy melyek azok a minimális helyzetek, ahol, ahol együtt kell működniük, vagy el kell osztaniuk a feladatokat. Ezt tovább lehetne mélyíteni ezt az együttműködést, feladatmegosztást, és ne felejtsük el, hogy a reform, a rendelet reformjának fő célja az lenne, hogy világosabbak legyenek a prioritások, és az OLAF vizsgálódásai pedig hatékonyabbá váljanak. Ezt mi is teljes felszélességben támogatjuk ezt a célkitűzést, és egyetértünk azzal, hogy a rendeletet módosítani kell és lehet. És egyetértek az ombudsmannal, és együtt is érzek vele, amikor azt mondja, hogy milyen kényes helyzet az, amikor az alap nem pénzügyi vonatkozású témákat vizsgál ki, nem egyértelmű, hogy ez feladata lenne, és jó lenne megtudni, hogy honnan gondolja az alap, hogy van ebben is kompetenciája. Az ombudsman nagyon elegánsan és diplomatikusan fogalmazott, hogy ez egy intézményközi megállapodás, és nincs benne az Olaf rendeletben valóban. Jelenleg a reformban ez a probléma nincs a tárgyalóasztalon, terítéken, de a jövő szempontjából talán ezt is érdemes lenne megfontolni, hogy ez hogy is lenne rendjén. Ami a határidőket és az adatokhoz, dokumentumokhoz való hozzáféréseket illeti, Louis úr aggodalmát megértem, hogy tényleg egyes ügyek mennyire hosszan elnyúltak. Én nem akarok az Olaf nevében nyilatkozni. Szerintem a rendeletten is múlik ez, a rendelettel is lehet segíteni azt, hogy hatékonyabbak és gyorsabbak legyenek a vizsgálatok. Az ájdak részéről mi annyit tehetünk és tettünk is már, hogy megpróbáljuk a magunk részéről csökkenteni a vizsgálatok időtartamát. 2009-ben nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, és továbbra is lendületben vagyunk. Ha megnézik az éves jelentésünket, akkor ott leszögezzük, hogy a vizsgálatok átlagos ideje 6 hónapra csökkent, és fegyelmezetten ezt 14 hónapról, 12 hónapról csökkentettük 6 hónapra, és még tovább akarjuk csökkenteni, tehát igyekszünk a lehető leghatékonyabban és gyorsabban dolgozni. És foglalkozunk mi is az érintett személyek védelmi jogaival is. Egy fegyelmi esetben, akiket meghallgatunk, nagyon sokszor ö, figyelemmel vagyunk ezekre az aspektusokra, mielőtt bármilyen fegyelmi döntést hoznánk. Az eljárás során nagyon sok esetben ö, felhívjuk mind az érintett személy, mind a döntéshozók figyelmét arra, hogy minden lehetséges módon, lehető legpontosabban be kell tartani ezeket a védelmi szabályokat. És az az intézkedés tömeg, amely lehetséges, lehetővé teszi a szankció közötti differenciálást, és a, a felvételi hivatal mindent megtesz azért, munkaadó, hogy, hogy adott esetben ha egy ügy már elavult és elévült, akkor azt lezárjuk és túllépjünk rajta. Igyekszünk tehát csökkenteni a felgyűlt munkát. Még mondtam, hogy a, a dátumokról is akarok szólni, az időtartamokról. Folyamatosan ott van a tudatunkban, hogy ügyek, a vizsgálatok idejét folytonosan csökkentsük, és azon vagyunk, hogy a szabályokat a leghatékonyabb, legegyértelműbb módon interpretáljuk, és ezért támogatjuk az ombudsman ö, kezdeményezését is, hogy a 20-as 25-ös cikkeket is értelmezni kéne az eljárási szabályzatban. Pont ezen dolgozunk most, hogy olyan legyen ezeknek az interpretációja, hogy ezek által a lehetséges legnagyobb méretű védelem valósuljon meg a fegyelmi eljárásokban. Tulajdonképpen, ha késik az igazság, akkor az olyan, mintha nem is lenne igazság. Köszönöm szépen, lejárt az időnk. Kérdezem a képviselőket, vagy kérdezem a tolmácsokat, hogy tudnának-e maradni még egy kicsit. Két percet tudok adni mindenkinek a válaszra, és a jelent jelentés tevőnek is két percet tudok adni. Jó, Köszönöm szépen. Önök a whistleblower védelméről beszélt, erről általánosságban kellene beszélni. Mondok egy példát, hogy mi történik most. Egy más intézményben, nem EU-s intézményben, illetve EU-s intézményben az OLAF alá tartozik, de nem lesz egyik legfontosabb intézményről van szó. E, egy tisztviselőről van szó, aki gyanúsít bizonyos csalásokat, illetve szabálytalanságokat a közvetlen felettese részéről. A kompetens hatóság védelemben részesítette, whistleblower védelemben részesítette, de e, e, figyelmeztette arra, hogy nincsen joga e, semmiféle nyilatkozatot tenni azon tényekről, amely, amelyek ezen védelemnek a tárgyát képezi. Közben pedig a belső vizsgálaton nem beszélhetett, nem mondhatta meg, hogy ő volt az, aki tájékoztatta gyanújáról a szervet, az igazgatási szervet. Ez az igazgatási szerv átadta az Olafnak az ügyet, ahol ezt a személyt tanúként eh, használt, eh, eh, hallgatták ki. Közben a belső vizsgálat vezetője tájékoztatta arról ezt a személyt, hogy mivel ebben a védelemben részesedik, ezért nem beszélhet a vizsgálaton, Eh, és azt kellett, hogy mondja, hogy nem eh, nyilatkozhat az Olaf vizsgálata során, az Olaf eh, logikusan azt mondhatná, hogy hát de önt, mint érintett felát hallgatjuk ki, de még egyszer figyelmeztették arra, hogyha még egyszer beszél, hogyha beszél az ügyben, akkor elveszíti a védelmet. És megkérdezett engem a véleményemről, és ott elmondtam, hogy ez elfogadhatatlan. Ennek az intézménynek az egyik szerve tájékoztatott a helyzetről, megvizsgálta, a lehetőséget annak, hogy ezt a szemét felfüggesszék a munkájából, funkciójából. Végül minden eh, intézményt tájékoztattak arról, hogy olyan súlyos körülmények merülnek fel, ami miatt eh, egy bizonyos személynek eh, a bizonyos jogait fel kell függeszteni. Hát, hogyha ez a whistleblower védelme, akkor az mégiscsak fursa. Természetesen védeni kell azokat a személyeket, akik, akik tájékoztatnak a szabálytalanságokról, de azokat is, akik a szabálytalanság tárgyát képezik, hogy úgy mondjam. Tehát nagy problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban. Vannak olyan személyek, akik súlyos vádak, akiket súlyos vádak érnek, mindeközben pedig azt várják el a e, tisztviselőktől, hogy folytassák munkájukat, e, mindemellett, hogyha e, esetleg a feletteseik őket ebben akadályozzák, amiatt, mert az érintett személyek szabálytalanságokat tártak fel. Ez elfogadhatatlan. Az ön kérdésére válaszolva a 22 és a 22A cikkről beszélek, azt gondolom, hogy ezek elegendő keretet adnak arra, ahogy ezt az igazgatóasszony is elmondta. Nos, hogy a 24-es cikk is itt van, amely minden eh, intézményre azt a azt a kötelességet rója, hogy a tisztviselőit védje meg, még akár külső támadásokkal szemben is. Tehát van jogi alap, eh, amely védelmet nyújthatna minden személy eh, számára, eh, akik bizonyos vizsgálatok tárgyát képezik. Köszönöm szépen. Az ombudsmani a szó. Két percben nagyon nehéz és nagyon rosszul halljuk a hozzászólót. Két percben nagyon nehéz válaszolni az összes kérdésre, úgyhogy távirati stílusban. Úgy látom, hogy Eppings úr és Williams asszony hozzászólásában összefüggés van. Eppings asszony elment, Eppings úr elment, mindezt az egészet szélesebb kontextusba kell helyezni. Hát természetesen a feladatunk az az, hogy megszüntessük egyáltalán a whistleblowingra való, megszüntessük azt, hogy szükség legyen whistleblowingra, úgyhogy nagy rugalmasságra van szükség. Williams asszony az hasonlóan érvelt, a rugalmasság Gott említette, és azt említette, hogy, hogy a dolgokat meg kell e, magyarázni, értelmezni kell, segíteni kell a megértésükben ezeknek a pontoknak e, különböző szinteken. Ezeket a dolgokat tehát e, akkor így könnyebb e, megtárgyalni, elemezni, megérteni és megoldani. A whistleblowing ez egy fontos eszköz, de ezt jobban kell meghatározni, és a jelenlegi cikkek nem megfelelő um, definíciót nyújtanak. A második dolog, Ehrenhausen Engem megint voltak a tanulmány eh, keretében, én láttam ezt a tanulmányt, ez egy deskriptív, leíró tanulmány, és bizonyos eh, hasznos eh, megjegyzéseket tartalmaz. Igen, volt whistleblowing esetem, 10-11. Sajnálatos módon ezek mind bizalmas ügyek. Úgyhogy vonatkozik rám is a, a szabály, hogy nem ö, nyilatkozhatok ezekről. Strack úr, Ehrenhauser úr. Strack úr esete nagyon sajnálatos ügy, ez egy teljes, a, a kommunikát, az Európai Bizottság és a panasztevő közötti kommunikáció teljes megszűn, megszűnését eredményezte, nem lehetett közöttük már közvetíteni, úgyhogy nagyon is frusztrálónak tartom ezt a helyzetet. Természetesen meg kell, el kell kerülni, hogy újra sor kerülhessen ilyen esetekre. Köszönöm szépen William asszonynak az által elmondottakat, osztom az aggodalmait, és remélem, hogy az Európai Bizottság missziója a csalás elleni harc lesz. Remélem, hogy ezt világossá teszik. Köszönöm szépen. Ingének adom meg a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen a résztvevőknek. A Németországban azt szoktak azt szokták mondani, hogy ha nincs kiút, akkor hozzunk létre egy munkacsoportot. Hát itt lett volna, a le, itt, van, itt van már a lehetőség. Louis úr azt mondja, hogy nem elegendőek a szabályok, a, és ezeknek a végrehajtása nem elegendő. Az ombudsman szerint nem csak a végrehajtás nem elegendő, hanem a szabályok összességében nem elegendőek még. Nos, ennek az alapítandó munkacsoportnak kellene választ találnia ezekre a kérdésre. Nagyon egyedüli helyzet előtt állunk, esélyt ad ez nekünk arra, hogy előre vigyük a dolgokat. A meghallgatás is azt mutatta, hogy nagyon sok elemet kell itt figyelembe venni, az Olaf, az ájdok érintett. Remél, rem, jó lenne, hogyha az Európai Bizottság elég bátor lenne javaslatot tenni. Sajnos nincsen javaslat, ezért a saját eszközeinkkel kell dolgozni. Talán Williams asszonynak mondom, hogy az Európai Bizottságot föl lehetne szólítani arra, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, azonban nem szabad attól félni, az Európai eh, Bizottságnak, eh, hogy további reformokra kerüljön sor, eh, a eleve már a tisztviselőkre vonatkozó alapszabály reformját csak költségvetési szempontok alapján határozzák meg, és ezt sajnálatosnak tartom. Az Európai Bizottságnak nagyon fontos lenne elég bátorságot mutatni arra, hogy az alapszabályban felmerülő problémák megoldására javaslatokat tegyen. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm az ombudsmannak, ügyvéd úrnak, köszönöm a az igazgatóasszonynak és a jelentéstevőnek és a tolmácsoknak, hogy lehetővé eh, tették, hogy eh, egy kicsit túlfussunk az időn. Egy kicsit később kezdtük az ülést ugyanis. A feladatunk eh, a tisztviselők védelme. Köszönöm.